Shall we start? Kezdjük meg a munkát. Good Jó napot kívánok mindenkinek! Elfogadhatjuk-e a napirend tervezetet? kérdezi az elnök asszony. Igen, akkor ezt elfogadottnak vesszük, és emlékeztetek mindenkit, hogy az interneten követhető, követhető ez az ülés, az e-meeting nevű szoftver is elérhető, a bizottság elnöke, hogyha át kell, hogy adja az elnöklést, az azért van, mert nem érzem magam túlzottan jól, de hát azért szerintem végig fogom tudni csinálni. Nos, ehm, Egyeztetés lesz a költségvetésről a mi szakbizottsági ülésünkkel párhuzamosan, és ezért a tolmácsolási szolgáltatások egy kicsit nehezebben elérhetőek. A szakbizottságban három nyelvi szolgálat, három nyelvi tolmácsolás a költségvetési egyeztető tárgyalásra lett áthelyezve. Ez azt jelenti, hogy görögül, szlovénül, és máltai nyelven nem elérhető a tolmácsolás, ez nagyon sajnálatos, de gondolom, hogy a kollégák meg fogják érteni, hogy most ez miért történt, tehát hogy az egyeztető tárgyaláson a költségvetésről minden nyelv elérhető legyen. Kérném még, hogy a legutóbbi ülések jegyzőkönyvét fogadjuk el, hogyha senki nem tesz megjegyzést ezzel kapcsolatban az ülés végéig, akkor elfogadottnak veszem ezeket. Aztán következik a trialógussal kapcsolatos tájékoztatás. András Schwab-tól. a hálózati és információbiztonsági dossziéről van szó. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák! A belső piaci szakbizottságnak az a szép hagyománya van, hogy nem beszek görögül, mondja a képviselő úr angolul. Hát a szakbizottságnak az a szép szokása van, hogy a kollégák tájékoztatjuk az aktuális triológus tárgyalások eredményeiről. A szakbizottságban számos kolléga és jó magam jelentéstevőként jelen vagyok a tárgyalásokon, és éppen ezért örülök, hogy tehát az múlt héten volt már egy ilyen egyeztetésünk, most újra beszámoltak a legjobb fejleményekről. Ugye ez a biztonsági irányelv széles körű támogatásra talált a szakbizottságban és a plenárison, szinte a frakciók határain átnyúló módon, és az az út, amit a parlament akkoriban megszabott a tanácssal szemben, azt most úgy néz ki, hogy keresztül is tudjuk vinni. Három fontos és néhány kevésbé jelentős elem van itt ezen tárgyalások során, amikről most szeretnék beszámolni. A fáradozásaink magja a tanácsal szemben az abban áll, hogy egy valóban hatékony, nem csupán operatív, hanem stratégiai jellegű együttműködés jöjjön létre. A tanácsnak számos különböző elképzelése van ezzel kapcsolatban. Egy más cikk számozást akarnak ők, ez számunkra nem annyira jelentős, tehát a cikkek számozása. Fontos az, hogy benne legyenek a cikkekben a megfelelő előírások, és a tanács világosá tett a legutóbbi triológus számára, hogy a tartalmi egyeztetés a fontos, amely bizonyos formális eljárásra nyugszik. A cél az, hogy az egyes tevékenységeket rendszeresen át kell adni az illetékes hatóságoknak az egyes tagállamok részéről. Akarunk egy peer review-t. A Schengeni rendszeren belül eddig ez a rendszer működött. A tanács nagyon nyitottnak mutatkozott ezzel az elképzeléssel szemben, de mostanáig nem tett konkrét ígéretet, illetve konkrét szövegjavaslata sem állt elő, ezért csak azt tudom megállapítani, hogy a parlament továbbra is ragaszkodik saját javaslatához. Másodszorban az a helyzet, hogy az irányelv alkalmazási területéről is nagyon intenzív viták folynak a tanácssal. A tanács egy nagyon széles körű definíciót javasol az alkalmazási területre vonatkozóan, anélkül, hogy bizonyos ágazatokra kötelező érvényűen vonatkozna ez a cybersecurity irányelv. A parlament számára, és azt hiszem, hogy itt valamennyi nagy frakció nevében szólhatok, ez természetesen nem megy, mert hogyha a tagállamok egyenként meghatározhatják, hogy mi is legyen az alkalmazási területe az irányelvnek, hát akkor a piac széttöredezettségére számíthatunk, és bizonyosan nem érjük el azt a szintű rugalmasságot, amelyet óhajtunk ezen irányelv révén. Tehát itt ennél a második pontnál is a parlament mindenféleképpen számos ágazatot akar megnevezni, amelyek esetében minden tagállamban az alkalmazási terület hatája alá tartozik majd ez az irányelv. Hogy aztán a tagállamok más plusz ágazatokat is meg akarnak-e határozni, az ez a lehetőség nyitva áll előttük. A harmadik pont, amely foglalkoztat még minket, az az a kérdés, hogy az internetes tevékenységeket hogyan fogjuk be az alkalmazási területbe. Akkoriban a parlament világosá tette, hogy a kritikus infrastruktúra, hogy ez nem kritikus infrastruktúra, hiszen ez egy olyan infrastruktúra, amely a jóléthez elengedhetetlen Európában, mert mint az internet. Sok felhasználó van, egyre több vállalat is, amelyek az irányelv alkalmazási területébe kell, hogy essenek, és jelenleg vita lángolt fel arról, hogy ezek a vállalatok hogyan lehetnének meghatározhatóak. Ez egyáltalán nem olyan egyszerű ez a definíció, és másodszorban hogy az irányelv alkalmazási területe milyen alapon nyugodjék. Nem akarom eltitkolni, hogy ezen pontot illetően is még megbeszéléseket kell folytatnunk. Itt mindig a cloud elemét dobják be, amely nagyon széles körű fogalom. Természetesen ez nem teremt bizalmat, hogyha olyan dolgokat próbálunk szabályozni, amelyeket végül nem tudunk ellenőrizni. Az utolsó dolog, amely talán kevésbé jelentős, ez az a tény, hogy meg fogjuk próbálni a tárgyalások során azt elérni, hogy a tagállamok illetékes hatóságai egyidőjűleg ne folytathassanak titkosszolgálati tevékenységet, tehát polgári jellegű hatóságok kell, hogy legyenek. Ez a bizalom alapja a tagállamok között. Így módon nem jönnek létre olyan aggodalmak, hogy egyes tagállamok szájbertámadásokat jelentenek be, és más jellegű szolgáltatások értékelik ezeket. Nos, tisztelt kollégák, azt hiszem, hogy ez egy áttekintés volt a tárgyalások jelenlegi állásáról. A tanácsnak nincsen formális mandátuma, az irányelv egészére vonatkozó vitát illetően. Jövő héten remélhetőleg sikeresek legyünk és leszünk, és megnézzük majd, hogy hogyan tudunk kompromisszokat elérni, de ettől még viszonylag messze vagyunk. Köszönöm, elnök asszony. Does anybody else want to comment on that? Valakinek van esetleg ehhez hozzáfűzni valója? Ami a következő témát illeti, szeretném megadni önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az első tárgyalási ülésre a múlt héten kedden került sor. Katrin Stillen elnököt, nagyon köszönöm. Természetesen nagyon sok technikai jellegű ülése is sor került, ahol találkoztam a az árnyékjelentés készítőkkel, mint kollégákkal. A tanácsnak nem volt még a korepel szinten mandátum a módosításainkat illetően, úgyhogy még egyenlőre csak ideiglenes megállapodások születtek és a tanácsnak a tagállamokkal kell a konzultációt lefolytatnia. Az adott kérdésekben jó átmeneti megoldásokat sikerült elérni, ami a szakmai területet illeti, szakértőinknek még a szakértői körben kell az e, a következő három oldalú egyeztetés előtt tárgyalni. A parlament álláspontja egyértelmű, az exportot egyáltalán nem akarjuk ebbe bevonni, ez egyértelműen kiderült. Nagy többséggel az első olvasatban a parlamentben így döntöttünk. Ugyanakkor a parlament kész a lehetőséget fenntartani a felülvizsgálatra, Tehát van lehetőség erre a jövőben. A tanács a következő koreperülésen ülésen a tagállamokkal fog egyeztetni november 11-én. Mivel a parlament és a tanács álláspontja, mint például az adatvédelem, illetve a gazdasági érintettekhez való közvetlen hozzáférés terén igen közeli, biztos vagyok benne, hogy sikerül jó kompromisszumokat elérnünk. Megvitattam ezt a árnyék jelentéskészítőkkel is, de jövő hétfőn még egy további ülése kerül sor közöttünk Strasbourgban. Itt is meg vagyok győződve arról, hogy gyorsan jó kompromisszumokat fogunk tudni kötni. Ezt követően nagyon remélem, hogy pontos, pontosabb tájékoztatót tudok tartani itt a megállapodásokról. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen, köszönöm a munkát és a tájékoztatást. A következő beszámolót hallgassuk meg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretnék én is beszámolni röviden a második trialógusról szerdán, november 11-én került erre sor. El kell mondanom, hogy rendkívül produktív volt az ülés. Nagyon sok politikai kérdésben sikerült megállapodnunk, de szakmai területeken is itt két intézmény megerősítette jóváhagyását. Röviden szeretném elmondani, hogy mi történt. A tanács beleegyezett abba, hogy a rendelet címét egy hónapban állapítja meg. Az Európai Parlament további definíciókat is fogadott el a harmadik felek által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában, feltéve, ha ezek olyan szolgáltatások lesznek, amelyek vonatkozásában személyes adatok cseréjére, ha lehetne, kerüljön sor, és a magánjellegű szolgáltatások továbbra is opcionálisak maradnak a fogyasztók számára. Elfogadtuk azt is, hogy a hatály kiterjesztése kerüljön a rendszerekre, a komponensekre és a technikai egységekre. Ezen kívül a műhold navigációs rendszerek által biztosított szolgáltatások terén is a tanács megerősítette azt is, hogy kész elfogadni az Európai Parlament javaslatát javaslatait, hogy az adat és magánszféra védelmet megerősítsék a hatodik cikk negyedik bekezdése kivételével, amely különböző rendelkezéseket sorol fel, amelyeket a bizottságnak a továbbiakban el kell fogadnia. A tanács ugyan úgy hiszi, hogy ezt végrehajtási aktusok keretében kell, hogy megvalósuljon, mi a tárgyaló csoport a delegált aktusokhoz ragaszkodnánk. Ami a politikai prioritásokat illeti, a tanács jelezte, hogy készek megvitatni a független szolgáltatók vonatkozásában, illetve a a könnyen hozzáférhető platform területén a megállapodás megkötésére, illetve egyéb kategóriák, gépjármű kategóriák kiterjesztése is felmerült. Úgy tűnik, hogy a rész rendszeres ellenőrzés kérdésében is megállapodtunk. A tanács megerősítette, hogy kész elfogadni javaslatunkat a szakmai szintű tárgyalásokon felmerült kérdésekben, mivel a kompromisszum szellemében. Nagyon sok tanácsi javaslatot elfogadtunk, a szakmai csomagon belül, a négy oszlopos van, szinte a legtöbb olyan kérdés, amely nem politikai prioritás, sikeresen lezárásra került. Egy kivétellel, amely a további tárgyalások terén nyitott még a szakmai jellegű végrehajtási aktusok vonatkozásában. A tanácsnak ugyanis pontosításra van szüksége ezen a téren. Az Európai Parlament azt fogja javasolni, hogy szakmai szinten kompromisszumos javaslat szülessen. Jövő héten szerdán, november 26-án kerül, sor, 16-án kerül sor az árnyékjelentés készítők ülésére, a harmadik trialógus pedig 2014. december 2-án kerül megrendezése. Megragadnám az alkalmat arra most is, hogy köszönetet mondjak a tárgyalócsoport minden tagjának, illetve a tanácsi kollégáknak és a bizottsági kollégáknak is, mert rendkívül konstruktívan álltak a tárgyalásokhoz, tényleg mindent megtettek, amit csak tehettek, és nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő trialógus is olyan gyümölcsöző lesz, mint a két utolsó, és hogy ez az utolsó lesz, köszönöm. Nagyon köszönöm, ez rengeteg munka mindenki számára, aki a trialógusban részt vesz, és tudván azt, hogy a másik oldalon mi a helyzet a mandátummal, úgyhogy megpróbálnak megoldást találni, ami nem könnyű, mert nem mindig tudjuk, hogy miről folyik a tárgyalás. De hát remélhetőleg előrelépés történik a jövőben. Did anybody have any other comments on... Valaki szeretne még hozzászólni ezekhez a témákhoz? Nem. Ebben az esetben mehetünk tovább a gépjárművek transferének egyszerűsítése, de ez a téma a következő ülésen kerül megtárgyalásra. Gálpelc Ildikó jelentése következik. Az egységes piac irányítása az európai szemeszter keretén belül, úgyhogy először a jelentés készítőjét hallgatjuk meg, parancsoljon. Thank you, I would like to speak in Hungarian. Köszönöm, elnök asszony, magyarul szeretnék beszélni. Um, először is um, meg szeretném osztani azt az információt a képviselőtársaimmal amit uh, jó tudni és uh, hangsúlyozni is szeretnék hogy a jelentés az egységes piaci kormányzásról szóló harmadik jelentés és része a two thousand and fifteen ös európai szemeszterrel foglalkozó három parlamenti jelentéscsomagnak. az egységes piac iránytásának megerőstése kapcsolódik az európai szemeszter egy célirányos pillérének létrehozására vonatkozó konkrét elképzeléshez és lehetőséghez e, jelentésemben arra törekedtem hogy különös figyelmet szenteljek a gazdasági fellendülés és a konvergencia szempontjából fontos kulcsfontosságú területeknek. itt szeretnék utalni azokra a jelentésekre azokra a tanulmányokra különösen a costasnom europe eh, study kra amelyek az egységes piac további kiéptése és elmélytése és ezzel párhuzamosan a polgárok jogainak megerőstése tárgyában születtek és a bizottságunkban bemutatásra kerültek szeretném azt is hangsúlyozni hogy a célok eléréséhez eh, nem elegendő az hogy az egységes piacra vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról kapunk mennyiségi statisztikákat jó lenne hogyha minőségi információink statisztikáink is rendelkezésre állnának. itt el tudom képzelni azt is hogy eh, az egységes piac egyes ágazataira, vonatkozó uniós szinten kidolgozott kulcsmutatók alapján kerüljön sor értékelésre. nyilvánvaló hogy a válság rámutatott arra is hogy az európai uniónak komoly lépéseket kell tenni a gazdasági modelljének javtása céljából és a versenyképesség helyreálltása céljából azt is mondhatnánk és sokszor emltjük is hogy nem tudja kihasználni az európai unió az egységes piacban rejlő lehetőségeket. úgy vélem hogy az európai uniónak támogatni kell a tagállamokat is abban hogy növeljék a határon átnyúló kereskedelmet és sürgősen cselekedjenek is annak érdekében hogy egyre inkább digitális technológiákkal tegyék ezt és lépést is tartsanak a változó digitális technológiákkal. az egységes piac újraindtása európa növekedési és foglalkoztatási motorjának a beindtását is célozza de végső soron a végcél az európai polgárok életminőségének javtása és lehetőségének bővtése jelentéstervezetemnek három fő része van és ezekről nagyon röviden szeretnék pár szót mondani. az első fejezet az európai szemeszter egységes piaci pillérének a kiéptése tárgyában készült el és arról szól hogy a gazdasági és foglalkoztatási politikák összehangolása csak akkor lehet teljes ha e koordináció jelentős része a reálgazdaság serkentésének valamennyi lehetséges eszközére kiterjed mert ellenkező esetben pontosan elmaradnának és kimaradnának az európai szemeszter átfogóbb koordinációjából. nagyon fontos hogy egyértelműen foglalkozni kell a reálgazdasággal kapcsolatos világos prioritásokkal és a növekedés kulcsfontosságú területeivel ki szeretném emelni az olasz elnökségnek a belső piacra vonatkozó új megközeltési gyakorlatát kezdeményezését ami az európa two thousand and twenty stratégia félidős felülvizsgálata keretében történik meg ez azt gondolom hogy jó irányba tett előremutató lépés lehet. nagyon röviden a célkitűzésekre az egyes fejezeten belül meg kell erősteni az egységes piac iránytását oly módon hogy a legmagasabb szintű politikai felügyelet meg tudjon ott valósulni de mindenféle mesterséges megközeltés nélkül és megkülönböztetés nélkül kell ezt megtenni hogy a leghatékonyabb eszközöket tudjuk használni. nagyon fontosnak tartom hogy az egységes piacra vonatkozó jogszabályok hatékony érvényestése érdekében továbbfejlesszük és megerőstsük a meglévő mechanizmusokat annak érdekében hogy a szinergiákat jobban ki tudjuk használni. azt gondolom hogy ehhez egy új mutatószámrendszert is létre kellene hozni hogy hatékonyabban tudjuk mérni a belső piacnak az integritását az éves növekedési jelentésnek például ki lehetne terjedni a reálgazdasággal kapcsolatos világos prioritásoknak is. ezt úgy tudom elképzelni hogy egy mélyrehatóbb demokratikus folyamatba ágyazódik amiben nagyon fontos szerepe lenne az európai parlamentnek és természetesen együttműködésben a nemzeti parlamenteknek is. a második fejezete a jelentésnek az egységes piac kiaknázatlan lehetőségei a növekedés kulcsfontosságú területein témában készült el itt szeretnék visszautalni a hatástanulmányokra amik az imco bizottságban már bemutatásra kerültek e, ezek kulcsfontosságú területeket azonostottak úgy mint az áruk szabad mozgása a szolgáltatások közbeszerzések koncesziók digitális egységes piac fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok valamint a közlekedés és energia. természetesen a két utóbbi nem tárgya a jelentésnek szakbizottsági kompetenciaütközések miatt eh, ezzel nem foglalkoztam. azt gondolom hogy szükség van koordinációs erőfesztésekre újfent eh, bővteni és ötvözni kell az egységes piacra vonatkozó politikákhoz szorosan kapcsolódó egyéb szempontokkal ezeket az intézkedéseket és javaslatokat és ha van lehetőségünk ezeket elő is kell terjeszteni. a harmadik része a jelentésnek egyben az utolsó része is eh, annak a ténynek a megállaptásából indul ki hogy az egységes piacon a jogszabályoknak a sűrű szövevényével találkozunk azonban egyre fontosabb ezen jogszabályok és szabályoknak a helyes végrehajtása érvényestése hogy tényleges gazdasági fellendülésről beszélünk. E, azonban az átültetések tagállami elmaradásaira vonatkozó statisztikai adatok valamint a kötelezettségszegési eljárásoknak a növekvő száma is aggályokat vet fel és egyértelműen arra utal hogy nem használjuk ki az egységes piacból származó potenciális előnyöket. ez úgy is lehet tekinteni hogy ez tisztán jogtechnikai kérdés azonban attól tartok hogy nem teljesen erről van szó azt látom hogy már ebben a szakaszban is tehát a jog átültetésének szakaszában is komoly lehetőség lenne a potenciálok kihasználására. ezzel a résszel e, zárom a, jelentésemet és utalok arra hogy az egységes e, piac erősebb iránytása hozzá fog járulni ha ezen az úton továbbhaladunk a megmaradt korlátozások megszüntetéséhez és lehetővé teszi azt hogy minden érintett minden szereplő a lehető leginkább ki tudja használni a négy szabadságból fakadó előnyöket az európai unió eh, belső piacán. köszönöm szépen elnök asszony ennyiben eh, zárnám a gondolataimat és eh, természetesen nyitott vagyok a kérdésekre és konzultációra. Thank you, and now I'm gonna go. Köszönöm szépen. Mielőtt másnak adnám meg a szót, először a, az árnyék jelentés készítők következnek, először a szocialista frakció nevében. Köszönöm, köszönetet mondok a jelentéstevőnek is a munkájáért. Úgy véljük, hogy ezen első jelentés során a csomagot illetően megértjük már a jelentés szerkezetét, de talán egyes kérdésekre jobban összpontosítanunk kellene. Mindannyian ismerjük az európai szemesztert, ez egy olyan folyamat, amely négy évvel ezelőtt jött létre a gazdasági fejlődés előmozdítására, valamint a makroökonomiai szakpolitikák koordinációja céljából, a munkahelyteremtés és a gazdaság fellendítése céljából. Fontos megjegyezni, hogy négy év elteltével a bizottság és a parlament nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy mit kell tenniük a tagállamoknak a fiskális konszolidáció területén, illetve az államháztatás javítását illetően, valamint a versenyképesség javításában, de az Európai Bizottságnak is erőteljesebb impulzust kell adnia, ambiciózusabban kell fellépnie annak érdekében, hogy a GDP akár 4%-kal növekedjék a következő években, és létrejöjjék a valódi egységes piac. Azt kérjük tehát az Európai Bizottságtól, hogy erőteljesebben működjön együtt velünk, hiszen erőteljesebb növekedésre, munkahelyteremtésre van szükség. Tehát valamennyi szereplőt fel kell szólítanunk ezen a területen, és mi magunknak is végre kell hajtanunk azt, amit kérnek tőlünk, többet kell dolgoznunk, annak érdekében, hogy végre, létrejöjjön az erősebb, egységes piac. Nos, itt le kell bontani az akadályokat, a vámokat az áruk szabad áramlása útjában. Sokkal nagyobb lehetőségek vannak még előttünk, és nagyon lassan ö, tudjuk ezeket a lehetőségeket kihasználni, vagy akár nem is tudjuk ezt megtenni. Az egységes ö, piac révén a kis és középvállalkozások ö, szemere vagy a közbeszerzésen részt ö, kíván részt venni kívánó személyek számára, mindenki számára egységes feltételekkel, hogy uralkodjanak. Tehát harmonizált jogalkotásra van szükség, a jogszabályok azonnali átültetésére a tagállamok részéről. Ugyanakkor az adóval kapcsolatos problémákat is látnunk kell, hogy az egyes tagállamok hogyan szabályozzák az adóügyet, ezért nincsen egységes piac az adóügyi problémák különbözőségek miatt. nem lesz egységes piac, hogyha az adóügyben nem működünk együtt. Aztán meg kell nézni, hogy milyen problémák állnak az áruk, illetve a munkavállalók szabad mozgásának útjában. Nagyon oda kell figyelnünk a munkaerőpiacra, sokkal jobban össze kell kapcsolnunk munkaerőpiacainkat, és nem csupán a munkahelyteremtésre kell figyelnünk, hanem a szabad mozgás biztosítására és a munkavállalók viszonylatában. És ez összekapcsolódik az infrastruktúra kérdéseivel. Persze, hogy az egységes piac javítja az esélyegyelőséget, de az infrastruktúrákra is nagyon oda, oda kell figyelnünk a digitális belső piacot illetően. Tehát nem gondolhatjuk azt, hogy megszűnnek az egyenlőtlenségek a tagállamok között, ha nem ruházunk be ezen infrastruktúrák kiépítésébe Európában, a szélessávú internetre gondolok, vagy az energia összekapcsoló hálózatokra, a vasút hálózatra, az utasszállító, illetve áruszállító vonatokra, tehát csak így lehet egy hatékony, erős, egységes belső piacot létrehozni, amely lehetővé teszi a személyek, illetve a KKV-k potenciáljának kibontakoztatását. Azzal zenem mondandómat, ahogyan elkezdtem, amikor a nagyobb versenyképességet próbáljuk elérni, Európa mit is tett csökkentette a szociális modellünk garanciáit, így próbálta versenyképességünket növelni. Nem hittünk a belső piacunkban. Volt egy ülés a különböző ö, szociális szervezetekkel is, és azt mondták, hogy számukra sokkal könnyebb lenne a közbeszerzési pályázatokhoz való hozzáférés, a, so, sokkal könnyebb a közbeszerzési pályázatokhoz hozzáférni a világ más részein, mint az Európai Unió országaiban. Hát ez elfogadhatatlan, ez a dolog. Ezt a tény nem tudjuk elfogadni, jobban kell tehát elemeznünk a fennálló helyzetet egyetértek a kijelentések nagy részével, de azt hiszem, hogy különösen ö, nyomást kell gyakorolnunk az Európai Bizottságra, illetve a tagállamokra, fel kell tárnunk a problémákat, annak érdekében, hogy ez az irányítási szemeszter erőteljesebb legyen a következő hat hónap során. Itt nem csupán a szegénységről vagy az infláció val kapcsolatos problémákról van szó. Köszönöm szépen. Az ECR árnyékjelentés készítője én vagyok, úgyhogy én fogok ehhez hozzászólni. Én is egyik jelentés készítője voltam a hatos csomagnak, ami az európai szemesztert létrehozta, úgyhogy emlékszem, hogy hogyan folytak a tárgyalások erről. A szemesztert Eredetileg arra szánták, hogy a tagállamok a legjobb gyakorlatot cseréljék ki egymás között gazdasági kérdésekben, hogy segítsenek az érintett országoknak, és hogy biztosítsák a stabilitás és növekedési paktum végrehajtását. Nem az volt a cél, hogy az európai intézmények kezdjék mikromanagement szintjén az egyes tagállamokat kezelni, és felmerült az az agály, hogy bizonyos kényes kérdések, esetében, amelyek a nemzeti szakpolitikákat érintik, most felmerülnek a szemeszter keretén belül. Mindazonáltal Ha Európa szerte javítható a végrehajtás az egységes piacon belül, ennek a versenyképességet, a munkahelyteremtést és a növekedést is befolyásolnia kell pozitívan. Az európai szemeszter keretén belül ezek végrehajtásának mindenképpen előnyt kell biztosítania az érintett tagállami gazdaságokra, abban az esetben, hogyha ezt helyesen hajtják végre. Ha ezt akarjuk elérni, főleg a végrehajtás szintjén, ezeket az előnyöket megteremteni, akkor úgy gondolom, hogy a jelentős készítője nagyon helyesen jár el, amikor ezt a szakbizottságot az egységes piaci kérdések felé tereli, és főleg a végrehajtási kérdésekkel foglalkozik. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságunknak olyan kérdésekkel kell továbbra is foglalkoznia, amelyek ránk tartoznak. Mert ami az energetikát, az adókat, a béreket, a foglalkoztatottságot illeti, hogyha ezekkel foglalkozunk, akkor más szakbizottsági hatásköröket érintünk, azzal együtt, hogy egyetértek, hogy ezek nagyon fontos kérdések, de úgy gondolom, hogy ha így járnánk el, ez alásna azt, amit mondunk az egységes piac erényeiről, a, a vállalkozók, a vállalatok vonatkozásában, mind a magán, mind az állami szféra terén. Tekintettel arra, hogy a tagállamok igen érzékenyen reagáltak erre, tiszteletbe kell tartanunk a szubszidiaritási és arányossági, diverzifikációs elveket, és tényleg arra kell koncentrálnunk, ami a legnagyobb előnyt hozza, anélkül, hogy az európai diverzifikációt alásnánk. Úgyhogy van egy bizottsági tanulmány, a legutóbbi ülésen volt erről szó, és elhangzott az is, hogy egyszerűen csak úgy varázsütése nem lehet ezt megvalósítani. Mindenképpen rugalmasaknak kell lennünk, alkalmazkodnunk kell a változó körülményekhez, mert hogyha egy mutatót megváltoztatunk az egységes piacon belül, az lehet, hogy negatívan befolyásol egy másik területet, amit nem akarnánk negatívan befolyásolni, ezt el kell kerülnünk. Meg kell vizsgálnunk az egységes piacot, nevezetesen, hogy milyen korlátok vannak a vállalkozások előtt, hiszen a cél az, hogy a bürokráciát csökkentsük, és a belső kereskedelmet javítsuk, több munkahelyet teremthessünk. Úgyhogy a növekedési területekre kellene koncentrálnunk. Nagyon remélem, hogy konkrétan fogunk ezekkel az ágazatokkal foglalkozni, nem csak általánosságban. És az érintett szervezeteket is bevonjuk, megvizsgáljuk azt, hogy miért vannak ilyen korlátok, és miért nem megfelelően valósul meg a végrehajtás. Amikor a mutatókat akarjuk bevezetni, és itt szándékosan használtam a többes számot, mert nyilván több területet is érintünk majd, akkor rendkívül mélyen be kell vonnunk a konzultációba az érintetteket hogy tudjuk azt, hogy hol van igény e, erre, és hol várható pozitív e, hatás ennek köszönhetően. Más területekhez hasonlóan az európai szemeszter keretén belül az egységes piaci mutatók a szélesebb körű gazdaságot kell, hogy e, képviseljék, jobb jogszabályokra van szükség, széles körű konzultációra, az elvek tiszteletbetartására, a digitális ö, kérdéseket kiemelve, hogy ne csak egyfajta technológiára koncentráljunk. És ha a mutatók alapján arra köztetésre jutunk, hogy a jogszabályokat nem a szándékok szerint hajtották végre, vagy vezették be, akkor meg kell értenünk azt, hogy vajon miért van ez így. Figyelembe véve mindezt, tényleg nagyon ajánlom, hogy olyan mutatókat próbáljunk el ö, fogadni a használat során, amelyeket már nemzetközi szinten is használtak, hiszen ne felejtsük el, hogy a nemzetközi szinten rendkívül fontos a szerepünk, a versenyképesség, a növekedés szempontjából, úgyhogy azt is figyelembe kell vennünk, hogy világviszonylatban hol állunk, csak Európa szerte. Köszönöm szépen! Az Álde következik, parancsoljon. That's okay. Andreas is a nice name, yeah. I wish I had Andreas. Az Andreas nagyon szép név, könnyebb lenne nekem is, de sajnálatos módon nem Andreas vagyok. Köszönöm szépen ezt a sikeres jelentést, nagyon jó a struktúrája, minden kulcsfontosságú területet lefed, tökéletesen érthető. Szeretném hangsúlyozni annak a pontosságát, hogy fontos a végrehajtás az európai szemeszter szempontjából. Azt hiszem, hogy nagyon sokan honfitársaink közül nem tudják, hogy mi ez. Litvániában például azt gondolják, hogy iskolai szemeszterről van szó. Ez nagyon fontos, hogy megjegyezzük, ez olyan emberi dolog. Meg kell magyaráznunk, hogy miről is van szó, mit akarunk tenni. Az egységes piac pillérjével kell foglalkoznunk, mert hát az ajánlásokat a tagállamok, ha nem veszik komolyan, akkor hiába próbálkozunk mi Ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy a tagállamok elhiggyék azt, hogy amit ajánlunk nekik, tényleg értéket képvisel, és végre is hajtják. De először is tudniuk kell, hogy ez mit jelent, akkor már nagy az előrelépés, ami minket illet. És tényleg erre koncentrálni kell. Néhány módosító indítványt kívánok ebből ezzel a célral beadni, a legutóbbi plenárison is elhangzott már a 2014-es prioritások végrehajtása szempontjából. Szeretnék kiemelni egy fontos aspektust, egy rendkívül fontos aspektust, a nemzeti parlamentek szerepét ebben a folyamatban, hogy érezzék, hogy az övék mindez. Ez nagyon fontos. Ugyanis a közveleménynek ezt tudnia kell, országainkban. Tudniuk kell, hogy mi az európai szemeszter. Ezt nagyon sokszor elmondtam már, és el is fogom, mert tényleg, ha megkérdezzük a szavazóinkat, tényleg nem tudják. És ezzel valamit kell kezdenünk. Másodszorban úgy hiszem, hogy óriási lehetőségek vannak a digitális lehetőségekben, a közszolgáltatásokban. Hogyha digitálisakká válnak, és hatékonyan működnek, akkor a közigazgatás olcsóbb, gyorsabban működő lesz. A bürokráciáról panaszkodtunk. De most már léptünk előre. Nagyon fontos, hogy a közvélemény is tudjon erről, tudja, hogy miért van erre szükség, miért jó ez nekünk. Vannak olyanok, például a baloldal, akik úgy gondolják, hogy ez majd munkahelyek elvesztésébe kerül. De hát, hogyha hatékonyan működünk, akkor nem kell elbocsátani az embereket. Meg kell ezt is vitatnunk. Végezetül. Úgy látom, új mutatót is javasol a jelentés készítője, egy úgynevezett scoreboardot, hogy mérjük, hogy milyen hézagok vannak az egységes piacon. Azt hiszem kettőre is szükség van, egy digitálisra is, mert ennek a mutatónak a mechanizmusa és hozzáadott értéke rendkívül fontos. A digitális scoreboard nem került megemlítéseit, úgyhogy azt javasolnám, hogy legyen ez is benne, mint új mutató. Ezekkel a táblázatokkal mindenképpen el kell érnünk azt, hogy tudjuk, hogy ez milyen célt ki szolgál. Mert azt kell ö, elérnünk, hogy ö, nyertes helyzetbe kerülünk még akkor is, ha nem nyerünk. Tehát nagyon fontos, hogy azt az üzenetet közvetítsük, amit szeretnénk. A legegyszerűbb dolog az, hogy a statisztikák segítségével olyan irányba tereljük az eredményeket, amelyekbe akarjuk. Tehát nagyon sok tennivaló van még ezen táblázatokkal. Köszönöm szépen. Antnas. Um, the... Köszönöm szépen. Denis de Young következő, aki hozzá szeretett volna szólni, de nem hiszem, hogy itt van. Pascal Durand, a zöldek részéről, és aztán utána jöhetnek mindazok eh, a hozzászólók, akik nem eh, árnyékjelentés készítők. De kérem szóljanak. Köszönöm szépen, Viki. Nyilvánvalóan mindenkihez hasonlóan én is szeretnék először köszönetet mondani a jelentés készítőjének, hiszen kiváló munkát végzett, ami lehetővé teszi azt, hogy csomó elvet felvessünk. Csak néhány rövid megjegyzésem lenne, mert azt hiszem már nagyon sok minden elhangzott, és úgy gondolom, hogy ö, megjegyzéseim ö, bizonyos ö, része nem föltétlenül abba az irányba mutat, amiben a többieké. Csak egy-két dolgot szeretnék kiemelni. Először is Nyilvánvalóan beszélünk erről, de talán ez már rendkívül fontossá is vált. Állandóan a növekedésről beszélünk Európában. Nagyon remélem, hogy ez ismét visszatér hozzánk, mégpedig gyorsan, mert ha a válságra a, nem a növekedésben keresünk a, mega, a megáll, az eredményt, a megoldást, akkor visszatérünk a problémához. A legmegfelelőbb terminológia erre az időszakra az lenne, hogy fenntartható legyen minden. Néha ebben a jelentésben rendszeresen összekapcsolódik ezzel. Nagyon intelligens lenne, hogyha hosszú távot vezetnénk be a jelentésbe, nevezetesen, hogy az, egységes, az egységes piacon szükség van erre, tekintettel a jelenlegi válságra és a pénzügyi rövidlátásra. Ezen kívül azon többletértékre, amely főleg az ipari területen hosszú távú elképzeléseket kell, hogy teremtsen. Elfeledkeztünk erről a fenntarthatóságról egy kicsit, és nagyon fontos, hogy visszatérjünk hozzá, hogyha a jövőre koncentrálunk, beleértve a fiatalságot. Ennyit bevezetésképpen. Tudom, hogy mindenki nem ért velem egyet ezekben a kérdésekben. Viszont van egy másik felvetés, amit hangsúlyozni kellene, hogy az elveken túllépjünk egy kicsit. A jelentésben teljesen jogosan felvetődik az, hogy a csalás ellen kell felvenni a harcot az adózás terén például. De hát kellenek eszközök hozzá, ez természetes, azonban az első európai szintű válasz erre a konvergencia lenne. Én nem harmonizációt emlegetnék, mert nagyon sokan erről beszélnek, de még mielőtt harmonizációra kerülne sor, átmenetre van szükség a konvergenciára. Itt kell előrelépnünk, mégpedig jelentősen, ez volna a leghatékonyabb válasz az adóelkerülésre, az adócsalásra és a konkurenciára az adózás terén. Ezt talán még kikegészítésképpen be kellene venni a jelentésbe. Aztán a fogyasztók jogai. Két dolog van itt, amit szerintem szükséges lenne felvetni. ami a fogyasztók jogát illeti a részvények értékelése. Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy ez hatékony legyen, Aztán a termékek felhasználásának a hosszabb távú lehetőség. Ez nagyon fontos, ugye a garancián túl, és itt ugye definiálni kellene ezt az európai termékek vonatkozásában, ez is jelentős előrelépés lenne. Nos, azt hiszem, sikerült nagyjából a lehető leggyorsabban és lehető legkisebb polemizálással az ökológusok kérését felvázolnom a jelentés kapcsán. Köszönöm szépen. Okay, is there anyone from the EFTD if they got shadow? Az EFTD-től van-e valaki itt? Árnyék előadó? Nincs? Akkor Valerie. Virginie Rosier, merci. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó magam is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek ezt a, ezért a remek munkáért, amely egyensúlyba hozza az egyes témákat, amelyek az egységes piacra vonatkoznak. Egyetértek a célkütőzéssel, hogy az egységes piac integrációját kövessük nyomon, a fogyasztóvédelem, a szabályharmonizáció területén, aztán az adő, adóügy területére is gondolhatunk megpróbáltunk a szociális dömping ellen is fellépni, amely a szolgáltatások piacán tapasztalható. Nos, egy kérdés vetődött fel bennem. Ön szólt a 11-es bekezdésben egy jogi bizonytalanságról, amelyet a magánbefektetők éreznek, tapasztalnak. Nos, mit is ért ön ez alatt a jogi bizonytalanság alatt? Hiszen lehet egy jogi széttöredezettség vagy heterogenitás, de úgy vélem, hogy a tagállami vagy európai jogalkotók a törvényeket úgy alkotják meg, hogy a céljuk a fogyasztók védelme, a szociális védelem, a környezetvédelem, és ezen jogi bizonytalanság révén esetleg felsejlik -e az az elképzelés, hogy itt magukat a jogszabályokat lehet meg megkérdőjelezni, esetleg a magánberuházók esetében, a közberuházások esetében. Nos, ez nincs jobban kibontva a jelentésben, itt a kereskedelmi egyezményekre is utalnék, a 18-as bekezdést illetően jó lenne itt mélyebb információkat kapni ezen problémákat illetően ezen jelentésben. Köszönöm. András Schwab. Ähm, ich glaube auch, dass der... Köszönöm. Elnök asszony, jó magam is úgy vélem, hogy Gál Perc asszony jelentése, jelentések sorába illeszkedik, amelyeket már készítettünk, legutóbb Kofferáti kolléga készített ilyen jelentést, jó magam is foglalkoztam ezzel. Ez a parlament számára egy egyedülálló lehetőség, hogy az európai szemeszter keretében emlékeztessük a tagállamokat ígéreteikre. És amikor Atenes azt mondta, hogy egyetlen polgár sem ért, hogy valójában miről is van szó itt a belső piac kapcsán, és a spanyol kolléga beszélt az adóügyi problémákról, nos ez egy tovább bizonyíték amellett, hogy nagyon sokat beszélünk Európáról, de a tagállamok ritkán teszik ezt meg, hogy ezt sajtókonferenciákon kifejtenék, miről is van itt valójában szó. Spanyolországban persze más problémák vannak, mint Németországban, de egy probléma azonos az, amire ígéretet tettek, azt nem tartották be a tagállamok. És IMCO szakbizottságként az a feladatunk, hogy emlékeztessük a tagállamokat ezen ígéreteikre. A tanácssal itt társjogalkotóként döntöttünk ezen ígéretekről, és sajnos ezen ígéretek még nem váltották, nem váltódtak be teljes mértékben. A nemzeti parlamentek azon javaslatot illetően, amiről Rozier asszony is beszélt, azt kezükbe kell, hogy vegyék. Itt ugyanis minden tagállam először a saját ügyeire gondol, és ezért nem keletkezik egységesség a belső piacon, hanem továbbra is 28 különböző elemből áll ez a belső piac. Éppen ezért az európai szemeszter folyamatát arra kellene használnunk, hogy nem csupán a növekedésről beszélünk, hiszen napokig megtehetjük ezt döntés nélkül, hanem konkrét egyedi intézkedéseket kell foganatosítunk, amelyek meg is jelentnek egyébként a Gálperc jelentésben. Ugye itt az adóügyről is szó van, a gazdasági szakbizottsággal együtt kell ezt megtennünk, vagy a foglalkoztatási szakbizottsággal is konkrét dolgokat kell javasolnunk. Tehát például ahogyan a spanyol kolléga utalt rá, a közbeszerzési jog hogyan is valósul meg, a KKV-knak ugyanolyan lehetőséget kellene kapniuk minden tagállamban a közbeszerzési piacon. Ez a cél, amit kitűztünk, most a végrehajtásról van szó, és a tagállamokon a sor. Tehát a nemzeti parlamenti képviselőkkel együtt kell megvizsgálnunk ezt a folyamatot, és nem szabad azt megengednünk, hogy egy olyan dolog jöjjön létre, amit egyetlen polgár sem ért, és aztán azt kérdezik, miért nem működik Európa Európa jobban. Tehát azt hiszem, hogy itt a belső piac nagyobb szerepet játszhat az európai szemeszteren belül, és a nemzeti parlamenti kollégákkal együtt kellene ezt az egész kérdéskört hatékonyabban kezelnünk. Köszönöm. Ja, danke schön. Äh, köszönöm ugyanebbe az irányba indulnék, ami, amely irányba Schwab úr is elindult, tehát más kollégák is, azaz arra kell hangsúlyt helyeznünk, hogy a tagállamokat emlékeztessük arra, hogy milyen ígéreteket tett születtek, javaslatok is elhangzottak részükről, amelyek nem kerültek megvalósításra. Semmi értelme nincs annak, hogy állandóan szép projekteket vázoljunk fel parlamentként, hanem a tagállamokat kell emlékeztetnünk újra és újra arra, hogy nem csak a növekedésről kell állandóan beszélniük, hanem ezt az egész kérdéskört már konkrét lépések formájában valahogyan fel kell göngyölíteniük. Duran kolléga beszélt arról, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy mi, és erről ne felejtkezzünk meg, hogy mit is tettünk a legutóbbi ciklus során ebben a szakbizottságban, a holisztikus megközelítés alkalmazásáról volt itt ugyanis szó, tehát a belső piac nem csak a gazdasági fejlődés szintere, hanem a belső piac kihatásai ra is figyelnünk kell a környezetre és a szociális igazságosságra. Tehát ezt ne veszítsük szem elől és a fogyasztók szemmel adódó következményeket is szem előtt kell tartanunk. Figyelnünk kell arra, hogy ne korlátozódjunk egy adott területre, hanem itt a növekedés amit mi óhajtunk, nem bármilyen növekedés, hanem egy minőségi növekedés a fontos. Tehát nem több pénzt akarunk csinálni, hanem jó és minőségi munkahelyekből akarunk többet létrehozni. Aztán itt fontos a környezet, a környezet, amelynek javítása szintén fontos. Ezek a céljaink, és éppen ezért mondok köszönetet mindenkinek jó munkájáért, mindenki ebbe az irányba fog haladni, és azt hiszem, hogy akkor a végén egy remek jelentés születhet. Köszönöm. Robert Rochefort, and then Lucy Anderson, and please, if anybody else wants to come in, can you signal? Robert, utána Lucy Anderson. Merci. Köszönöm, elnök asszony. Köszönhet a jelentés készítőjének is, illetve az árnyék jelentés készítőknek eddig végzett munkájukért. Teljesen teljes képet festettek arról, hogy mivel járulhat hozzá a mi szakbizottságunk a az európai szemeszter keretén belül az egységes piac integrációjához. Engedjék meg, hogy egy-két dolgot én is elmondjak, kicsit más aspektusból, nem azért, hogy korrekciós jelleggel, inkább, hogy kiegészítő jelleggel szóljak hozzá. András Schwab és Evelyn Gebhardt végül semmit elmondtak, abban arra irányul, hogy eljött az idő, hogy politikát is gyakoroljunk ebben a témában. Amikor holisztikus vízióról beszélt Evelyn Gebhardt, akkor erre gondolt, hogy politikát készítsünk ebből. A 2015-ös év első szemeszterét hát eléggé sok aggájjal kezdjük. Amikor a G20-ak ülésén Európa felé fordultak, és feltették a kérdést, hogy mégis mit tesznek? Hiszen önök azok, akik a stagnálást hozták létre, és hát ugye van az önök házatáján is elég probléma. Nos, milyen üzenetet tudunk mi közvetíteni? kiemlékeztetett arra, hogy az európai szemeszter olyan ö, rendelkezés, ami a válságból fakad, és ö, amelyet úgy terjesztettek elő, hogy az Európai Unióban szükség van makrogazdasági szintű szabályokra, hogy konzolidáljuk a fellendülést az eurózónában. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az első üzenetet közvetítsük, hogyha mi úgy gondoljuk, hogy elengedhetetlenül szükséges makrogazdasági szinten intézkedni, hogy Európa fellendüljön, akkor az imkóra is gondoljunk, mert nagyon fontos a mikrogazdaság is. Ott is fel kell lendíteni a tevékenységeket Európában. És a mikrogazdaság, ugye többen is jelezték ezt, itt a kulcs szó a KKV-k, a fogyasztók. Vagyis azt szeretném elmondani, hogy legalábbis én meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Unió sose fog kilábolni a válságból, ha csak makrogazdasági eszközöket használ, és a különböző tagállamokra vetíti ezt ki. Mi teljes mértékben kiegészítő jelleggel lépünk fel, és azt hiszem ön a reálgazdaság fogalmát alkalmazta, ami engem illet a reálgazdaság ezt is jelenti tehát a KKV-kra helyezni a hangsúlyt. Másodszorban. Nagyon sokan más és más véleménnyel rendelkeznek az európai szemeszterről. Ez a megszorítások harmonizációját jelenti sokaknak. És gyakorlatilag az egységes piacon nem kellene erre még rátenni egy lapáttal. El kell mondanunk azt, hogy az egységes piac létrehozásával hogyan tudjuk inkább a szabadságokat elősegíteni? Hogyan tehetünk sok mindent annak érdekében, hogy például a vállalkozók és a KKV-k ne csak a megszorításokból kell, hogy éljenek, hanem abból a lehetőségből, hogy szabadon választhatnak, és ez rendkívül fontos. Ha az európai szemeszter keretén belül gyakorlatilag a megszorítások meghosszabbítására kell, hogy gondoljunk, akkor azt hiszem, hogy nem fogjuk elérni azt, hogy kapcsolódjunk a reálgazdasághoz, pedig ez a feladatunk, ami a mutatókat illeti. Az Európai Unióban rengeteg ilyen van. Mindenütt. Én legalábbis úgy gondolom, hogy ami fontos az az, hogy a mutatók területén is az előrelépést tudjuk kimutatni az egységes piacon, a felhasználást. Ezt még erőteljesebbé kell tennünk. Végezetül pedig, ugyanis elhangzott a fiskális konkurencia az adócsalásra szemben. Ugye itt például a különböző közlekedési struktúrák és egyéb kérdések terén említettük, hogy más szakbizottságok a kompetensek. De nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy amit európai szinten szeretnénk elérni, ez nem más, mint a harmonizáció. A makrogazdasági politikák harmonizáció. Tudjuk, hogy ezeket harmonizálni kell. Még nyilvánvalóbb ez az eurozóna terén, de általánosságban az Európai Unió tagállamaiban és azt gondolom, hogy azt is ki kell mondanunk, és ezzel zárom is hozzászólásomat, mert ez az egyik aspektus a szakpolitikáknak. Harmonizációt végzünk, amikor a fogyasztókkal szemben különböző irányelveket hozunk létre, harmonizálni próbálunk. Ez pedig azt jelenti, hogy próbáljuk közelíteni a dolgokat. Ezért gondolom azt, hogy, hogy a fiskális harmonizáció tényleg része ezeknek nem ideológiai szempontból azonban, hanem operatív szempontból, hiszen tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy az európai szemeszter keretén belül a tagállamokat ebbe az irányba próbáljuk terelni a harmonizáció felé, hiszen elkötelezettségek már hangzottak el, de nem megfelelő következményekkel. Köszönöm. Last speaker, Lucy Anderson. Utolsó hozzászólónk Lucy Anderson következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van egy gyors megjegyzésem, és egyébként egy eljárás jogi kérdésem. A jelentések kapcsolatban üdvözlöm a munkát, és nagyon tetszik nekem az a rész, ami az, az egységes piac kihaknázatlan potenciáljáról szól a fontos szektorokban, és támogatom azt is, amit Sergio Gutierrez elmondott. Ami az eljárást illeti, szerintem itt fontos kérdésről van szó. Ez a második szakbizottsági ülés, ahol előadást kaptunk arról, hogy mi tartozik a mi hatáskörünkbe, és mi nem tartozik a mi szakbizottságunk hatáskörébe. Szerintem az eljárás jogi szabályzat, illetve a 201-es szabály, meg a mellékletek világosan leírják, hogy mi tartozik a szakbizottságunk hatáskörébe, és egyszerűen nem értem, hogy a fogyasztó gazdaság érdekeinek védelme, az egységes piac működése, az nem foglalhat magába olyan kérdéseket, mint az infrastruktúra és egyebek, amelyekre a kollégám utalt. Úgyhogy én szeretnék ezzel kapcsolatban tájékoztatást egy jövő jövőbeni ülésen, mert szerintem ez a régi és az új szakbizottsági tagok számára is nagyon hasznos lenne. Ahogy mondom, ez az egyetlen szakbizottság, ahol mi folyamatosan kioktatást kapunk arról, hogy mi tartozik a mi témakörünkbe, és mi nem tartozik a hatáskörünkbe. Azt hiszem, hogy ezt azért egyszer és mindenkorra világosan tisztázni kell, hogy ne folytatódhassanak az ilyen dolgok. Thank you. Köszönöm mondja az elnök asszony. Azt hiszem szerintem ez egy nagyon hasznos hozzászólás, tehát hogy világosan értsük, hogy mi a szakbizottság hatásköre. Javasolnám, hogy a koordinátorok legyenek szívesek, folytassák le ezt az eszmecserét a képviselőjékkel. Ugyanis már velem is előfordult ez szakbizottsági elnökként, hogy amikor mondjuk mi, mint szakbizottság kijelentjük, hogy szeretnénk saját kezdeményezésű jelentést írni ilyen és ilyen témában, vagy meghallgatást szervezni ilyen és ilyen témában, akkor előfordul, hogyha egy másik szakbizottság úgy érzi, hogy ez az ő hatáskörüket is érinti, akkor ők megpróbálják elérni, hogy mi ne legyünk, ne érjünk célt, ne tudjuk megszervezni a meghallgatást, stb. És ezért lenne nagyon fontos, bocsánat, válaszolok erre a kérdésre még, mondja az elnök azt, hogy mert ez fontos, tehát azért lenne fontos, hogy a, hogy a koordinátorok is ezt megtárgyalják. Ugye a szakbizottságok egymás között megállapodnak minden jelentésről, hogy mondjuk az ITRE bizottság vigyen egy jelentést, vagy mi. Hogyha két különböző, most van két olyan dosszié is, ahol más szakbizottságok is a mi munkánkra pályáznak, ha fogalmazhatok így, de van olyan terület, ahol az IMCO nagyon széles hatáskörökkel rendelkezik, különösképpen a digitális piacon. Tehát itt egymás között, illetve szak, szakbizottságokkal megbeszélve talán oda juthatunk, hogy ez egy szélesebb hatáskör, mint mondjuk ami csak a közlekedési bizottságé, vagy csak a foglalkoztatási bizottságé. Ez nem jelenti azt, hogy mi nem tehetünk ilyen megjegyzéseket, de azért legyünk nagyon óvatosak, és próbáljunk arra odafigyelni, hogy az egységes piac és az egységes piaci jogszabályok végrehajtása, és itt tehát ez legyen mindig a fókuszban. Hasznos lenne, mondom még egyszer, hogyha a koordinátorok ezt megbeszélnék, átbeszélnék újra, és kigondolnának valami fajta stratégiát, hogy hogyan tudjuk kezelni az ilyen ügyeket. Nem kívánja az elnök asszony kioktatni a szakbizottság tagjait, mondom még egyszer, hanem csak azt kérem, hogy meg kellene próbálnunk a jövőben is megvédeni a kompetenciánkat, hogyha jogalkotási jelentésekről vagy saját kezdeményezési jelentésekről van szó. Tehát hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy aztán küzdeni kelljen másokkal, és állandóan oda jussunk, hogy akkor a jelentésnek ezt a, tév, ezt a részét nem mi készítjük, hogy ez nem tartozik hozzánk, és így tovább. Tehát próbáljuk megvédeni a hatáskörünket, és próbáljuk világosan meghatározni, hogy mi tartozik hozzánk. Vissza fogom adni az előadónak a szót, és utána a módosítókkal kapcsolatban lesz majd még lehetőség eszmecserére szépen, először is szeretném mindenkinek minden hozzászólónak különösen a shadow raportőröknek megköszönni a tényleg nagyon hasznos és nagyon fontos észrevételeket és még egyszer szeretném leszögezni hogy a struktúra megalkotásával a célom az volt hogy ne, egy, ne azt érzékeltessük hogy mint szakbizottság a belső piac egységes piac vonatkozásában mi azt szeretnénk eh, nézni hogy a megszortásoknak a megvalóstása vagy ellenőrzése hogyan történik hanem pontosan a lehetőségeket szerettem volna bemutatni ezzel a struktúrával hogy van lehetőségünk arra hogy azon túl eh, ez a belső piac egy növekedési potenciálként is megjelenjen azonban azt is gondolom hogy eddig nem megfelelően vagy eh, vagy kevésbé jól mértük ezt ezért egy egységes eh, mérési rendszernek a kidolgozása mindenféleképpen hasznos lenne számunkra. egyetértek azokkal akik azt mondták hogy jó lenne egyedi intézkedésekre is eh, eh, sort kerteni és emlékeztetni a vállalások teljestésére. én megpróbáltam egyébként ezt a jelentésembe becsempészni de természetesen a módostókkal nyitva van a lehetőség arra hogy ennek a, a körét tovább tudjuk bővteni. ami a konkrét hozzászólásokat és véleményeket illeti egyetértek gutirrez úrral hogy erőteljesebb együttműködés szükséges annyira egyetértek hogy minden egyes fejezetben ez szóról szóra gy hangzik el hogy erőteljesebb és célzott együttműködés szükséges tartalmi együttműködés és ebben benne van a nemzeti parlamenteknek is a bevonása ebbe a körbe és az ő felelősségüknek is a, megjelenése az európai szemeszteren keresztül a mi területünkön. én egyébként úgy látom hogy ez a, szakbizottsági terület is elegendő teret jelent nekünk arra hogy javaslatokat tudjunk tenni az egységes piacon. én tudatosan hagytam ki az energiát és közlekedést ebből a körből és felületen érintettem azokat amire általánosságban lehet rálátásunk és nem ér bennünket az a vád hogy elvesszük a másik szakbizottságnak a területét és munkáját és nem nyitnék ki egy egy vitát mert hogy pont az a célunk hogy egy harmadik pillért meg tudjunk jelenteni az európai szemeszteren belül és szerintem ez a fókusz ez sokkal hangsúlyosabb is de természetesen tudunk erről beszélni. köszönöm elnök asszonynak az észrevételeit igen valóban mint a a hatos csomagnak az egyik szerzője még emlékszem econ szakbizottsági tapasztalataimból hogy milyen mi volt a célja ennek a csomagnak és milyen viták előzték meg ezt a, mm, csomagot és valóban nem egy mikromenedzsment volt a célja ezeknek hanem egy jó gyakorlat és egy koordinálás volt a, a célja. szerintem ezen az úton tudunk tovább haladni is köszönöm azoknak a véleményét akik az indikátorokról szóltak és a scoreboardról antanas guaga képviselő úrnak. egyetértek azzal hogy a digitális területnek a megjelentése és a megerőstése fontos de nem volt célom konkrétan nevesteni mérőszámokat és magát a scoreboardot fölvázolni ez azt gondolom egy későbbi lépés lehet nagyon fontos persze durand úrnak válaszolnám a csalás elleni harc megjelentése is a konvergencia tükrében ugyanúgy ahogy a fogyasztók jogainak a megjelentése. oly sok mindent lehet még a jelentésbe betenni de azt gondoltam hogy ez a shadow raportőrökkel való együttműködés megnyitja majd a teret. valéry képviselő asszony konkrétan kérdezett a magánbefektetésekkel kapcsolatban és a széttöredezettséggel kapcsolatban azt gondolom hogy a magánbefektetőkre vonatkozó széttöredezettség egyáltalán nem kizárólagosan csak a single market fragmentációra vonatkozik sokkal összetettebb ez a kérdés mintsem ebből az aspektusból tudnánk vizsgálni de a másik megközeltés amit a eighteen as ponthoz kapcsolódóan mondott mélyen egyetértek vele a kkv k szerepének az erőstése és a helyzetbe hozása ami a riportban is hangsúlyosan megjelenik. én még egyszer megköszönöm mindenkinek az észrevételét és anélkül hogy minden egyes hozzászólóra reagálnék azt gondolom hogy a munka folyamatában erre még lesz lehetőségünk bár ugye egy találkozót már tartottunk a shadow raportőrökkel és megállapodtunk egy rendkvül rövid és szoros timetable ben ami szerint a módostóknak a határideje pontosan holnap délig délben lesz úgyhogy ez rendkvül szoros ezért eh, tartottam fontosnak hogy előre eh, eh, lépéseket tegyünk és be, be tudjam a struktúrát mutatni amihez már könnyebb kapcsolódni. köszönöm szépen elnök asszony és, és természetesen a továbbiakban is várom a, akár holnap délig is az együttműködés lehetőségét. köszönöm még egyszer. köszönöm szépen tehát akkor a módosítók benyújtásának határideje, ahogy előadóasszony is mondta, holnap 12 óra, és december 3-án, 4-én vitatjuk meg a módosítókat. Van még egy kiegészítő határidő további módosító indítványok benyújtására, amelyek konkrétan az éves növekedési jelentésre vonatkoznak. Ezeket a módosítókat csak angol nyelven lehet benyújtani, körülbelül november 25-én kére várjuk az éves növekedési jelentést, tehát az ehhez kapcsolódó módosítókat december 9-ig lehet benyújtani, de ahogy mondtam még egyszer, az eredeti szöveg nyelvén kell ezeket a módosítókat megfogalmazni, azaz angolul. Január 21-én a kompromisszumos módosítókat vitatjuk meg, és 22-én, január 22-én lesz a szavazás, és majd a plenárisra kerül a jelentés az ECON szakbizottság és a foglalkoztatási szakbizottság jelentésével együtt. Remélem, hogy ezzel most segítettem felvázolni, hogy hogyan működik ez, és hogyan dolgozunk együtt a többi szakbizottsággal, és hogy miért okozhat az kavarodást, hogyha mi egy valamint mondunk, a másik két szakbizottság meg két másik dolgot mond. De mindegy. A következő napirendi pontunk, mert ugye még mindig van, most a bizottság fogja ismertetni a hatásvizsgálatát, a nem nyilvános know-how és üzleti információk jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és a felfedésével szembeni védelemről, és legyen-e fény, kérdezi az elnök asszony, a, csak véletlenül lekapcsolódott a villany valószínűleg, a júri szakbizottság, tehát a jogi szakbizottság a felelős, Konstanz Legrip az előadó, Mise Pelfázi a zöldektől szintén felel ezért a dossziéért, és most Marián Fernándeznek adom meg a szót a bizottságtól, hogy ezt a hatásvizsgálatot ismertesse. Remélem jól ejtettem ki a nevét. So we can have the... Igen, Kérném, hogy a lámpákat esetleg oltsák le, mondja a bizottság képviselője, mert jobban lehet látni a diákat. Nem, így is látszanak a diák, akkor maradhatnak a lámpák. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálásak vagyunk az IMCO szakbizottságnak, hogy ezt a lehetőséget biztosították nekünk, hogy a javaslatunkat bemutathassuk. A diák azt hiszem már ismerősek azoknak a kollégáknak, akik az ITRE vagy a Regi Bizottságban már meghallgatták ezt az előadást. Remélem, hogy az ő számukra ez nem lesz nagyon unalmas. Az első három diában összefoglalóan elmagyarázzuk, hogy miért döntött úgy a bizottság, hogy jogalkotási javaslattal él. Tudjuk, hogy a társaságok bizonyos információt titokként kezelnek, amíg ugye a kutatást végzik, de ki is használják ezeket az információkat. Gyakorlatilag a társaság versenyképességét jelenti ez. Tulajdonképpen ezt az információt gyakran kutatási célokkal, a partnerekkel megosztják, esetleg a gyártás miatt megosztják partnerekkel. Azonban felmerül az a veszély, hogy visszaélnek az ilyen titkokkal. Minden ötödik vállalat beszámolt már arról, hogy áldozatul esett ilyen tevékenységnek. Hát nézzük meg, hogy mit tesznek a tagállamok, tehát hogyan védik a kereskedelmi e, titkokat, üzleti titkokat. Hát itt vannak hiányosságok, ez lehet látni a táblázatból. E, látszik, hogy a nemzeti szabályozás e, mit hajt végre az egyes tagállamokban. Láthatják a piros területek, az, azok a területek, ahol ugye megvan a szabályozás, de láthatják, hogy nagyon sok fehéren maradt terület van még. Szerintünk a belső piac az itt érintett, és a növekedési potenciált ez aláássa. Először is az innovatív határokon átnyúló tevékenységbe fogáshoz sokkal kevesebb az ösztönzés, hogyha a bizalom így a bizalmat ez aláássa. A másik pedig, hogy a vállalatoknak a versenyképességét is aláássa mindez, hiszen nagy a kockázat, kevésbé lesznek versenyképesebbek. Ki kell emelnem, hogy nem javasolunk büntetőjogi harmonizációt. A szerződés 114-es cikkét javasoljuk jogalapnak. Talán ami érdekesebb lehet mindenkinek, az az, hogy pontosan mit is tartalmaz a bizottság javaslata. A, tulajdonképpen a az üzleti titok védelme, ez a kettes cikk, illetve a négyes cikk. A kettes cikk meghatározza az üzleti titok fogalmát, tulajdonképpen már azt a meghatározást követjük, amit a TRIPS megállapodásban is alkalmaztak. Aztán a hármas cikkben ugye a törvénytelen magatartásról írunk, tehát egyrészt vannak tisztességtelen gyakorlatok, az, hogy az üzleti titkot valahogy megszerzik, aztán az, hogy ezt felhasználják, vagy közzéteszik, például az ipari kémkedésre gondolok itt, illetve tisztességtelen felhasználása az ilyen titkoknak harmadik fél által, aki tudja, hogy illegális a forrása ezeknek a titkoknak, illetve a termékek hamisítása, vagy a kereskedelmi, nem, kereskedelmi vagy üzleti titok jogtalan használata is ugyanez. Nos, Fontos azt kiemelni, hogy ha a törvény lehetővé teszi az üzleti titok hivatalos közétételét, akkor nem beszélhetünk az üzleti titok megsértéséről. Tehát, hogyha hivatalos hozzáférés lehetséges ezekhez a dokumentumhoz, dokumentumokhoz. A negyedik cikkben megpróbálunk másokra is odafigyelni, a versenytársakra, a dolgozókra, a társadalomra, és így tovább és a négyes cikk ezért korlátozza az üzleti titok fogalmát. A négyes cikk első bekezdésében leírjuk, hogy mely az a magatartás, amely törvényellenes lehet. A, például a kódvisszafejtés, vagy a független önálló felfedezés az teljesen jogszerű, Nyilván az üzleti titok definíciója nem zárja ki, hogy mások, akik hasonló gondolatokkal rendelkeznek, ne juthassanak ugyanolyan eredményre, és így tovább. Tehát csak a tisztességtelen gyakorlat, ami a törvénybe ütközik. Utalunk a hármas cikkre még egyszer, tehát mondjuk egy titoktartási kötelezettség megszegése az a szabályokkal szembe megy. Öt esetet említünk, a, amit véd a alapjogi karta 11-es cikke, a szólásszabadság, a dolgozók és szakszervezeti kapcsolatok, a jogi kötelezettségek, egy legitim érdek védelme, és így tovább. Tehát ebben az esetben nem történik szabályszegés. Mi történik, hogyha visszaélnek ilyen üzleti titokkal Valami fajta jogorvoslatot kell nyújtani. A termékek hamisítását meg kell szüntetni. Az ilyen termék mondjuk olyan, ami mást, azt jelenti, hogy másfél hasznot húz az ilyen termékek gyártásából. Előfordulhat, hogy egy harmadik fél jó hiszeműen jár el, de ilyenkor megfelelő kompenzációt fizet, a kártérítést fizet az üzleti titok birtokosának. A javaslat kiegyensúlyozott megközelítést alkalmaz, tehát nem ö, intellektuális, ö, nem tesz személy tulajdonjog újbóli ö, feltalálásáról vagy rétlehozásáról van szó. Vannak itt biztonsági intézkedések, hogy a proporcionalitást, tehát az arányosságot biztosítsuk, van egyfajta arányossági teszt, valamint vannak például a hetes cikkben és más cikkekben ö, olyan intézkedések, hogy megakadályozzuk a legitim kereskedelemben szembeni akadályok kialakulását. Van egy időszak, két évre korlátoztuk ezt, vannak szankciók, és arról is gondoskodunk, hogy esetleges peres eljárás esetén az üzleti titok titok jellege megőrződjön, hiszen egyébként nem fordulna senki a bírósághoz, hogy abban a pillanatban, ha abban a pillanatban, amikor elkezdődik az eljárás, akkor az üzleti titok nyilvánossá lenne. Nyilvános lenne. Minimum szintek ezek, a tagállamok ennél szigorúbb védelmet is biztosíthatnak, viszont az a véleményünk, hogy ezt mindenkinek meg kell tenni, de a szigorúbb védelem az nem sértheti senkinek a jogait. Ez tehát csak egy rövid áttekintés. A bizottságnak az a véleménye, hogy egy új irányelvnek több haszna is lehet, és ez ezen a dián látszik, a vállalkozások sok hasznot húzhatnának egy ilyen új irányelvből. Azért, mert a társaságok versenyelőnyét a határokon átnyúló helyzetben is jobban védeni ez a javaslat. Végül pedig az még az érintettekről két konzultációt is tartottunk és a kis- és középvállalkozásokat szerettük volna itt kihangsúlyozni. Nagyon gyakran előfordul, hogy a kis- és középvállalkozások nem szeretnének újabb és újabb szabályozást, mert nagy tehernek érzik, de ebben az esetben, amikor őket megkérdeztük, az volt a véleményük, hogy igen, az Európai Unió reagáljon, és itt új szabályozásra van szükség. Ezt szerettem volna kiemelni, és ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor rendelkezésre állok. take a round of questions first with the Akkor először kérdéseket szeretnénk hallani. Parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Ma kezdődik ez a jogalkotási eljárás, amelyet éppen az imént bemutatott az Európai Bizottság. Az IMCO szakbizottság véleményt ad ebben a témakörben a belső piachoz a fogyasztók védelmihez kapcsolódó vetületeket, illetően az ITRA szakbizottság véleményel szolgál, az illetékes szakbizottság pedig a Júria jogi szakbizottság. Ahogyan elhangzott, ez a dosszié különösen fontos, mert itt főként arról van szó, hogy azonosítani és javítani kell azokat a jogszabályokat, amelyek a vállalatok versenyképességére foglalkoznak, még pedig az innováción keresztül. Az a célunk, hogy a KKV-knak segítséget nyújtsunk, mint ahogy valamennyi témánkban, dosszékban így teszünk Európának vezető szerepet kell játszani a globális piacon, a tudomány és az innováció területén. Éppen ez történik az üzleti titok területén, amelyet használni és javítani kell, mint eszközt. Tehát ez hozzásegíthet az új termékek és szolgáltatások elképzelések létrejött esetéhez, amelyek bizonyos titoktartási feltételhez kapcsolódnak. A szellemi tulajdonjogok nem fedik le az összes információt, amelyek az új termék vagy szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Éppen ezért kell gazdasági jelentőséget tulajdonítanunk az üzleti titok koncepciójának, amelynek van egy gazdasági jelentősége, és a versenyképesség szempontjából is fontos a vállalatok számára. Különösen a szellemi tulajdonjog védelmét illetően, hiszen ezek az esetek nem fedődnek le a szellemi tulajdonjog által. Az üzleti titok tehát egy kiegészítő eszköz, amely az innovációt védi, nem pedig a technológiát, ez két különböző szempont ugyanis. A fő célunk itt a versenyképesség erősítése a vállalatok esetében, és valamennyi érdekre figyelemmel kell lennünk ezen dosszié kapcsán. Nos, elnök asszony, itt most ez egy első eszmecsere. Várom a kollégák javaslatait, észrevételeit. Megpróbálok néhány dolgot figyelembe venni az elhangzott beszámolót illetően. Ahogyan itt kiemelték, elég széttöredezett itt a kép európai szinten ebben a témakörben, azaz minden tagállamnak más és más jogszabályai vannak, illetve egyes esetekben nincs is jogszabály az üzleti titokra vonatkozóan. Mi az irányelv és nem a rendelet eszközét használtuk, de ez nem azt jelenti, hogy nem akarnánk harmonizációt elérni. Az egyes, egyes cikket illetően egy gondolat a hatályra vonatkozóan itt ugye az üzleti titok megszerzéséről, felhasználásról és felfedéséről van szó. Azt hiszem, hogy itt mindenképpen pontosításra van szükség. A tagállami jogszabályok a jobb, ha jobb védelmet irányoznak elő, akkor ezek megőrzendők. A célunk a minimális harmonizáció. Van itt egy guidelines, egy vezérelv, és valamennyi tagállam esetében, ahol a jogszabályok jobbak, vagy korlátozóbbak, mint ez az európai, akkor az maradjon meg. Nekünk kell kijelölnünk viszont azt a minimális pontot, amelyet kívánatosnak tartunk. Ami az érdekekről van, szóló részt illeti, itt az alapvető jogok védelme nagyon fontos. Az egyének, a fogyasztók, a munkavállalók, szakemberek és vállalatok vonatkozásában a 23-as, 24-es preambulum bekezdésben szerepel az, hogy természetesen a jogszabályok nem csökkenthetik ezen jogok védelmét, tehát az alapvető jogok kartája az EU részéről, illetve az alapjogi egyezmény, valamint a luxemburgi, illetve a strasburgi bíróságok joggyakorlata semmiképpen sem vonódik kétségbe ezáltal az irányelv által. A rendelkező részben az irányában számos hivatkozást találunk az alapvető jogokra, különösen a tájékoztatás és a kifejezés jogát illetően. Azonban az alapvető jogok, amelyek itt kiemelődnek, azok eltérő jellegűek. Tehát a 23-as és 24-es preambulum bekezdés a magánéletről, a család életvédelméről, személyes adatok védelméről szól, számos más alapjogról. Úgy vélem, hogy jobb lenne a védelmi eszközökre utalni az alapvető jogok tekintetében, anélkül, hogy egyeseket kiemelnénk mások kárára. Ami pedig az elévülést illeti, úgy vélem, hogy egy olyan határidőt jelölhetünk ki, amely a piac valós igényeihez igazodik, tehát egy minimális és egy maximális határidőt jelölhetünk meg. Végezetül ami a tagállamok azon jogkörét illeti, hogy a korlátozó jellegű jogszabályokat megőrizzék, amely egyfajta ösztönzést jelenthet a nagyobb védelmet illetően a belső piacon. Nos, úgy vélem, hogy egyes jogszabályokat mindenképpen merevebbé kell tenni, és csökkenteni kell a tagállamok azon jogosultságát, hogy a mérlegelési jogkörű kihasználásával ezen szöveg irányelv, irányelv átültetése esetén szabadon dönthessenek. Ez nem rendelet, hanem irányelv, amely minimális kritériumokat határoz meg. Ezeket meg kell védeni, mégpedig azért, mert egyes jogszabályok nem irányozzák elő ezen terület védelmét vagy szabályozását. Ez nem egy technikai jellegű szempont, hanem politikai döntés következménye, és ezt kell előmozdítanunk itt az IMCO szakbizottságban. Nagyon jól együttműködtünk más dossziékat illetően. Én hasonlóképpen ebben az esetben is várom az önök javaslatát, véleményét. Ez egy első eszmecsere, még nagyon sok tennivalónk van. Köszönöm. Ja, schön, Frau Komi, für... Köszönöm Komi asszony ezt a remek fejtegetést. Most árnyék jelentéstevőként kerülök sorra, a szocialista frakció lenne, Moretti asszony lenne ennek a témának a felelős, aki éppen dugóba került, éppen azért én mondom el helyette a beszámolóját, átveszem a szerepét, és angolul fogom felolvasni, amit előkésztett hogy megismerhessék a szocialisták és szociáldemokraták véleményét ebben a kérdésben. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, és úgy gondoljuk, hogy rendkívül fontos, hogy védjük azokat az információkat, amelyek értéke többletet képviselnek nagyon sok vállalat számára. Ugyanakkor fontos pontosítani, hogy nem akarunk alsóbb szintű ö, eszközt létrehozni, hanem olyan eszközt teremtünk, amely az illegális információszerzést akarja megakadályozni. Így megfelelő egyensúlyt akarunk teremteni a jogos és jogtalan információszerzés között. Külön figyelmet kell szentelni azon információra, amelyet a végrehajtásról szereznek például a munkavállalók, ezek ismereteket igényelnek. Ez az a sajátos eset, ahol nagyon óvatosan kell a hatát megszabnunk, a, hogy mi a jogos és jogtalan információ közötti határ. Figyelembe véve azt is, hogy nagyon sok ilyen aspektust a munkavállalói szerződések tartalmazzák. Ez tehát az, amit kollégám eljutatott hozzám, és az SND részéről ez a vélemény érvényes. Aztán az ECR következne, de még nem állapodtak meg, hogy ki legyen ennek a témának az elnyékjelentést, éppen ezért áld, az eldeli részről kell az hogy a dokszó tessék. Uh, thank you. Um, actually... Köszönöm a szót. Hát én úgy gondoltam, hogy a bizottságtól több információt kapunk, Úgyhogy én nem a frakcióm véleményét szeretném itt most képviselni, inkább kérdéseinket a bizottság felé. Több ilyen is van. Először is. Volt egy táblázat a tagállami rendeletekről és szabályokról, amely több területen is hézavokat talált el tudnánk mondani azt nekünk, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek a leginkább védik a kereskedelmi titkot, és van-e kapcsolat a legmegengedőbb rendszerrel, az abban a vonatkozásban, ahol a legnagyobb az adóság, vagy ahol leginkább visszaéltek a kereskedelmi titkokkal. Aztán ott van a hatásvizsgálat. Itt arról volt szó, hogy az administratív teher megszűnik, és nem is lesz a vállalkozások vonatkozásában. Ezt pontosítanák? Ehhez kapcsolódóan elmondanám, hogy a következő kérdés az, hogy mivel a kisvállalatokat és a KKV-kat kívánja ez a kezdeményezés támogatni, illetve a kezdőket, a kezdővállalkozókat. Most jön a kérdés, mióta a javaslat nyilvánosságra került, valamilyen visszajelzést kaptak-e ezektől a KKV-któl, vagy kezdővállalkozóktól? Végezetül? Talán nehéz adatokat beszerezni, hiszen nincs elég hivatalos statisztikai adat ezen a téren, de a probléma nagyságáról volna-e valamilyen információnk? Például a harmadik országok vonatkozásában a kereskedelmi titkok terén. Ezekre szeretnék választ hallani. Köszönöm szépen. Um, the ECR Sharon. Az ECR árnyék előadója Emma McClarkin. Van itt egy kis kavarodás, mert az ő nevét még nem adták ide fel a, nem, nem adták hozzá a szakbizottság tagjainak listájához, ő póttag ugyanis, tehát ettől függetlenül most meg Lárkin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, nagyon jó újra itt lenni az imco ban Én eh, általánosságban üdvözlöm a bizottság javaslatát az üzleti titkokra vonatkozóan. Azt hiszem, hogy nagyon jó egyensúlyt talál meg a vállalkozások védelme, illetve a harmadik felek érdekeinek védelme között. Hát nagyon fontos ez ugyanis, különösképpen a kisebb vállalkozásoknak nem feltétlen vannak meg a pénzügyi eszközeik arra, hogy a saját érdekeiket védeni tudják mondjuk bíróságon belül, bírósági eljáráson, ezt nagyobb társaságok jobban megengedhetik maga, maguknak. Tehát örülök annak, hogy úgy látszik legalábbis ebből a javaslatból, hogy ez igazán a KKV-k előnyére válik. Szükséges védeni az üzleti titkokat, ez egy hatalmas kérdés, és egyébként az Egyesült Királyságban is az ilyen üzleti titok birtokosok esetében nagyon fontos, és sok a jogi vita. Az időszakokat, tehát a amit javasoltak itt, hogy egyelőre egy év, hogy felkészüljön valaki egy ilyen peres eljárásra, az nagyon-nagyon kevésnek tűnik annak a fényében, hogy az Egyesült Királyságban ugyanez hat év. Tehát talán a bizottságtól így kérném, hogy ezt egy kicsit fontolják meg, és válaszoljanak erre, hogy hogy lehet a kettő közötti szakadékot áthidalni. Hát nyilván rugalmasak szeretnénk lenni, tehát nem túl sok korlátozást akarunk, nem akarjuk megfojtani az üzleti vállalkozásokat, viszont azt arra gondoskodni kell, hogy tudjuk kezelni a nemzeti ö, sürgős helyzeteket, és így tovább. Hogy meg tudjuk akadályozni azt, hogy az üzleti titkokkal valaki visszaéljen. Én úgy láttam a javaslatból, hogy nem jár ez plusz költséggel. Kérem a bizottságot, hogy erősítsék meg, hogy ez nem jár, valóban nem jár plusz költséggel ennek a végrehajtásra. Az Egyesült Királyság esetében azt is örömmel látom, hogy vannak jogorvoslati lehetőségek, tehát polgári jogorvoslati lehetőségek, és ez egyébként az Egyesült Királyságban már most is így van. Én azon gondolkodtam, hogy vajon lehetőség lesz-e arra, hogy ez folytatódjon nálunk, vagy lesznek-e kötelező intézkedések olyan tagállamok esetében, ahol már van üzleti titkok védelmére vonatkozó rendszer. Tehát maradhat-e az a rendszer, vagy ezt változtatni kell? Ennyi a részemről. Durán asszony következik, mondja az elnök. Durán úr. Köszönöm. Köszönöm, Viki, köszönöm, elnök asszony. Egy apró megjegyzésem lenne. Arról a módról, ahogyan foglalkozunk ezzel a témával. Amióta elkezdtük a munkát, én ügyvédként ismertem meg ezt a témát, úgyhogy most nem csak zöldként beszélek, ez nem összeegyeztethetetlen, mint álláspont, de ügyvédként úgy értettem, hogy a kérdés, ami a kereskedelmi titkok vonatkozásában felvetődött, az volt, hogy a kis vállalkozásokat védjük a nagy vállalatokkal szemben, akik ugye a különböző jogoknak segítségével védhetik magukat. Ezek ugye nagyon költséges dolgok, a KKV-k ezt nem engedhetik meg maguknak. Ez az az érv, amit elmondtunk, és kimondhatja azt, hogy mi itt Európában nem akarjuk a KKV-kat védeni, akik esetleg olyan know-how-val rendelkeznek, amely esetleg a családból származik, és a családban él tovább. Ezt ugye meg kell mindannyiunknak védeni, és a bizottságnak is ez a feladata. A KKV-k érdekének védelme eddig semmi gond. Azonban az már jobban aggaszt, hogy néha olyan érdekeket próbálunk védeni, amik már nem annyira legitimek. Hadd magyarázzam ezt meg. Ami a francia jogot illeti, arról beszélek, inkább erre szorítkoznék, meg ezt jobban ismerem, sokat nem ismerek. Tehát, ami a francia jogot illeti, arról van szó, hogy itt nincs kapacitásunk, mert ez fehér, vagyis háromszögös, tehát polgári szinten nem lehet kártérítést kérni, mondjuk, hogyha valamilyen ipari titok kiszolgáltatásáról van szó. Hát a francia jog polgári törvénykönyvként működik már egy évszázada, és van erre lehetőség, és több ezer kereskedelmi jogi határozat született, és polgári jogi Franciaországban, ahol a KKV-kat kárpótolták, mégpedig jogosan, hogyha bizonyos know how ellopták. És persze joguk van ezt védeni. Azért mondom ezt, nem igazán azért, hogy az irányelv elvét kritizáljam, hanem egy valamit, ami rendkívül veszélyesnek tűnik számomra. Semmiféle definíció nincs a szövegtervezetben a vállalkozói titokról, vagy hogy a legitim érdekvédelemről. És valóban a júriban foglalkoztunk a munkavállalók jogairól. A munkajog nehézségeiről, illetve a arról, hogy a munkavállalónak joga van a saját érdekeit védeni Európában. Ezt azért mondom, mert csak az intézmények jogait védjük, és még egy dolgot szeretnék kiemelni, nevezett alkalommal és szemben az írott jogokkal, amelyek nagyon fontosak a kontinentális Európában, ezek ugyanolyan fontosak, mint az esetjog, talán még jobb, több eset is van erre, tehát az irányelvnek definiálnia kell a vállalati titok definícióját. Mert egyelőre még ez nem világos. Ugye nagyon sok ö, helyen, nagyon sok országban ezt definiálik. Náluk nem. Honnan tudom azt, hogy a Monsanto, vagy bármi más csoport, vagy a nagy ö, gyógyszerészeti laboratóriumok nem fognak ezzel ö, érvelni. Ö, és amikor majd áthelyezik a gyártást, és ez esetleg vállati ö, titok tárgyát képezi. Azt fogják mondani, hogy ez a mi eljárásunk. Például gyártási eljárásunk részét képezi, úgyhogy ez a mi titkunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a szöveg túlságosan széles körű, és ez, az, ez a hatás tanulmány túlságosan egyszerű ahhoz, hogy szavahihető legyen. Köszönöm. Köszönöm, Pascal. Most már a koordinátorok ülése kellene, hogy elkezdődjön, úgyhogy kérem mindenki, ha lehető legrövidebben szóljon hozzá, Denis de Jong, majd az előadó Evelyn, a bizottságot hallgassuk meg először, mielőtt a jelentéskészítőnek adnék szót? Köszönöm. Köszönöm. Először is ki kell mentenem az árnyék jelentéskészítőt, aki most a frakció tanulmányi napjain vesz részt. Két kérdésem lenne, úgyhogy rövid leszek. A bizottsági anyagban azt láttam, hogy 75%, vagyis háromnegyede az állampolgároknak ellenzi az új EU jogszabályokat. Úgyhogy mondhatják azt, hogy nem hallgatjuk meg az állampolgárokat annyira, mint a cégeket, de hogy fogjuk ezt eladni az állampolgároknak? Amikor Timmermans elnök helyettes el fogja magyarázni ezt nekünk. Ezt kicsit élesen fogalmaztam, mert úgy gondolom, hogy az Európai Unió imázsát illetően ez nagyon fontos hogyha négyből hárman nem akarnak EU szabályozást, de ugyanakkor jogszabály tervezet születik, akkor itt valami probléma lehet. Lehet, hogy az állampolgárokat kellene megváltoztatni. Második megjegyzés. Kicsit csatlakozva Lára Komihoz. Szólásszabadság és az a probléma, hogy ha nem védjük a politikát kialakítókat, az probléma lehet, mert egyébként nagyon könnyen mondható az, hogy igen, ők beszámolhatnak az illegális gyakorlatról, de ugyanakkor kereskedelmi titkokat is kiadhatnak. Úgyhogy nagyon nehéz terület ez szerintem, és kételjeink vannak, még az Európai Bizottságon belül is arról, hogy hogyan lehet ezeket az embereket megvédeni. Úgyhogy aztán, hogy hogy lehet ezt megoldani, hát a szólásszabadság emberi jog bizonyos korlátok között. De azt hiszem, hogy megfelelő egyensúlyt kell találnunk az alapjog, illetve a kereskedelmi titok védelme között. És azt gondolom, hogy itt még nem igazán találtuk meg a megfelelő megoldást. Talán a kollégáim majd részletesebben is beszélnek erről. Evelyn Gebhardt parancsolja. Köszönöm szépen. Most saját nevemben fogok szólni, és szeretném kifejezésre juttatni irrit prezentációmat azt illetően, ami az imént történt. Ma ugyanis az Európai Bizottság beszámolójának kellett volna lezajlani a hatástanulmányt illetően. Hát mi nem ezt hallhattuk az imént, hanem egy előadást, amely az Európai Bizottság végkövetkeztetéseit tartalmazta, akármilyen alapon álltak is ezek. És úgy vélem, hogy ez nem korrekt, egész egyszerűen és igenis, hogy elvárom az Európai Bizottságtól, hogyha azt közlik velünk, hogy a hatástanulmányt mutatják be nekünk, akkor azt is teszik és nem ilyen felületességgel járnak el, amely nem ad lehetőséget számunkra saját döntést hozni. Nekem nincs az az előnye, mint Duran úrnak, hogy különlegesen kiismerném magam ezen a területen, nem vagyok ügyvéd, de szeretnék jó jogszabályokat alkotni, és ehhez jó információkra van szükségem. Éppen ezért az Európai Bizottságot arra kérném, hogy ez annyira gyorsan zajlott ez az egész, nem is tudtam elolvasni ezeket a diákat. Rengeteg dia váltogatta itt egymást ezen a kivetítőn, és nem is volt előttem a szöveg. Egy dolog azonban feltűnt nekem, hogy volt itt egy táblázat százalék számokkal, hogy mit mondanak a nagyvállalatok, a kisvállalatok, mit mondanak a szakmai szervezetek képviselői ezen témában. Hát szeretném tudni, hogy milyen különbségek vannak a szakmai szervezetek, illetve a kis és közép, valamint a nagyvállalatok között. A szakmai szervezeteknél úgy gondolom, hogy körülbelül 20% vagy 17%-os számarány mondta azt, hogy nincs szükség semmire, 15% mondta azt, hogy nincs véleményünk, és ebből az le, azt kiolvasni, hogy erre mindenképpen szükség van erre az irányelvre, hát számomra ez csak furcsa megállapításnak tűnik. Nos, ezt a dokumentumot, amit itt hatástanulmányként prezentáltak nekünk, ezt még igencsak jobban szeretném megvizsgálni, mert a gyors áttekintésnél az volt a benyomásom, hogy ez nem egy hatástanulmány, hanem a bizottság előzetes véleményének alátámasztása, és nem erre van szükségünk parlamentként. And on, on that issue, I... Nos, ezzel kapcsolatban teljes mértékben egyetértek, hogyha hatástanulmányról tartanak nekünk előadást, akkor én egy hatástanulmánytól azt várom, hogy megérthessem, hogy mit tett a bizottság, mi lehet ennek a hatása, és nem pedig egy jogszabály bemutatását, amelyet javasol a bizottság. Szerintem a jobb jogalkotás az azzal kezdődik, hogy konzultálunk az érintett felekkel, és így tovább. Tehát attól tartok, hogy számunkra ez nem volt megfelelő nekünk, plusz információ kell, részletes, alapos áttekintése a témának, nem egy-két oldalnyi összefoglaló és kész. Tehát számunkra a hatástalomány mást jelent, és látom, hogy a kollégák bólogatnak. Lára, most szeretnél szólni, vagy a bizottságnak adjuk meg a szót, hogy válaszoljanak a kérdésekre? Vagy na mindegy, akkor most. Igen, egyetlen egyet pontosítanék csak, egyetértek azzal, ami elhangzott. Én azt kérném, hogyha egyetértenek velem a többiek, hogy legyen még egy találkozó, ahol konkrétan részletes hatástanulmányt kapunk, tehát konkrétan meg fogjuk tudni, hogy mi ennek a hatása. Most megkaptuk az általános áttekintést a bizottság javaslatáról, szakértők, nem szakértők, és így tovább. Erre kell, ebből kell, hogy kiinduljunk a hatástanulmányból, mert mi nem értünk a témához. Tehát, hogyha egyetértenek, egyetértetek velem, akkor legyen egy negyed óra vagy húsz perc, amennyi a bizottságnak kell, ahhoz, hogy a valódi hatástanulmányról beszámoljanak, tehát, hogy mi lenne ennek a hatása, mert így tudnak megkezdeni a munkánkat. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, akkor nézzük, hogy a bizottság mit válaszol ezekre a kérdésekre és hogy mi ezt rendesen szeretnénk elvégezni ezt a feladatot, tehát megadom nekik a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát, hogyha csalódást okoztunk, akkor szeretnénk elnézést kérni. A... Azt az előadást tartottuk itt meg, amit úgy gondoltunk, vagy hát azt értettük, hogy erre van szükség. A hatást tanulmány róla azt tudom mondani, hogy igen, volt felmérés, ágazati felmérés, egy szerződéses partner végezte ezt el, valamint tartottunk nyilvános konzultációkat. A nyilvános konzultációra körülbelül 3-400 választ kaptunk, és azok, akik válaszoltak, azok leginkább azok, akik támogatják ezt a kezdeményezést, és a saját bevallásuk szerint kis- és középvállalkozások, vagy nagy társaságok, vagy pedig szakemberek, és így tovább. Tehát voltak lehetőségek a válaszadók számára, hogy azonosítsák, hogy melyik csoportba tartoznak. 150 állampolgár küldött be válaszokat, és azt hiszem, hogy mi nagyon alaposan meghallgattuk őket, de hát ugyanakkor nehéz azért a bizottságnak döntést hozni, mondjuk 150 válasz alapján, csak 150 válasz alapján. Tehát ennyit a felmérésről. Az administratív teherrel kapcsolatban is voltak kérdések. Ez a javaslat semmilyen pluszköltséggel nem jár a vállalkozások számára. Tehát, hogyha az üzleti titkaikat védeni szeretnék, ezek a e, vállalkozások, és ilyen eszközöket szeretnének felhasználni, akkor ezt meg fogják tenni, de ez nem a jogszabály megszületésétől függ, vagy sem, tehát semmifajta pluszköltséggel nem jár e, ez az új e, irányelv, és a szerepel is a javaslatban. A, az időszak határ, határával kapcsolatban kérdeztek, hogy egy, egy és két év ez, a, ez az időszak, tehát amíg fel lehet készülni a e, peres eljárásra. De szerintünk nagyon fontos reagálni, hogy így van egy olyan helyzet, hogy egy társaság elkezd felhasználni valami fajta információt, ebbe esetleg befektet, és így tovább. Hát nehéz azt elképzelni, hogy öt év múlva ezt a céget bíróság elé viheti valaki. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy az a saját üzleti titka, amivel visszaérnek és visszaélnek, és két év elteltével nem tett semmit, akkor valószínűleg az az üzleti titok nem is volt annyira fontos az eredeti vállalkozásnak, eredeti birtokosnak. Tehát a tisztességtelen versenyt is meg kell akadályozni. Itt nem egy újfajta szabadalmi jogot kívánunk törvénybe iktatni, ezért javasoltuk ezt az egy-két éves határidőt annak jelzésére, hogy visszaélnek valakinek az üzleti titkával. Volt még egy kérdés, hogy a KKV-től ugye pozitív vagy negatív visszajelzéseket kaptunk. Nem kaptunk negatív visszajelzést a kis és középvállalkozásoktól a javaslattal kapcsolatban, szeretném ezt mondani. Aztán a táblázattal kapcsolatban, ugye, ahol a tagállami szabályozási helyzetet próbáltuk bemutatni, és azt, hogy hol vannak hiányosságok, ennek a táblázatnak hat eleme van. Hat vagy hét eleme van. És ezek az elemek segítik, vagy segíthetik a különbségek feltárását. Nyilvánvaló, nem teljes körül a kép. Franciaországra utat az egyik a képviselő, és elmondta, hogy Franciaországban fiktív módon lehet kalkulálni. Fiktív jogdíjak alapján lehet a kompenzációt kalkulálni, említette valaki, és arra vonatkozóan is kaptam egy kérdést, hogy ugye van korreláció, aközött, hogy mondjuk gyenge a védelem, ami rendelkezésre áll, és hogy ha gyenge a védelem, akkor sokkal több az üzleti titok megszerzésére, stb. vonatkozó kísérlet. Nem, a bizottság nem látja, hogy e között korreláció lenne, kapcsolat lenne. De a gazdasági tanulmányok azt mutatták ki, hogy az adatvédelem és az innovatív output között van kapcsolat. Azt hiszem, hogy többé-kevésbé végig haladtunk a kérdéseken, és remélem, hogy megválaszoltam valamennyit. Úgy tűnik, mondja az elnök asszony, hogy az előadónk szeretne egy újabb időpontot, amikor is megbeszéljük ezt a témát és a hatástanulmányt, hát ezt akkor a koordinátorokkal együtt, az előadóval együtt összeülve meg kellene, hogy ejtsük. A Júri Szakbizottság is egy kicsit több időt fog igénybe venni, hogy a jelentését elkészítse, tehát akkor logisztikai szempontból én jelzem, hogy erre van lehetőség. Egyelőre tehát ezt most ennyiben hagyhatjuk, és akkor utána majd még visszatérünk a szakbizottsághoz. Egyelőre majd az időbeosztáshoz kell igazodnunk. Elnézést kérek a bizottságtól, hogyha önök felé mi nem fogalmaztuk meg eléggé világosan, hogy mi mit vártunk. Mi a hatástanulmány bemutatását vártuk, a mi napi rendünkön ez nagyon világosan szerepel, azt mondja a napi rendi pont, hogy a hatásvizsgálat eredményének bemutatása, de azért mondom, hogy mi ennek alapján számítottunk erre. Ez a szakbizottság az előző parlamenti ciklusban is ugyanezt a munkát próbálta elvégezni, tehát hogy a hatástanulmány alapján induljunk ki, és ezt vártuk a bizottságtól. Nagyon fontos megoldani ezeket a problémákat még ebben a szakaszban, hogy jól értsük egymást. Mert utána, hogyha már a triológusig jutunk, akkor ott tartunk, hogy a három különböző intézmény a három álláspontot képviseli, és nagyon nehéz attól elmozdulni. Köszönöm szépen mindenkinek a mai munkát.